We will start in, in few seconds. Kérem foglaljanak helyet, néhány másodperc múlva kezdjük az ülést. And then, so after I say who is rapporteur, then you chair all the debate. Yeah? Okay, so let me open the joint. Akkor megnyitom a budget, illetve az ECON szabizottságok ülését. Most kezdjük meg ezt az ülést, és holnap 11-kor folytatjuk. Először is a napi rendet kell elfogadnunk. Úgy látom, hogy ezt mindenki el tudja fogadni. Nincsenek elnöki közleményei. Így azonnal meg is kezdhetjük az első ponttal. Az Európai Valuta Alap létrehozása, Pedro Szervéja Pereja, illetve Vladimir Manka a jelentéstevők. Most pedig megadom a szót a Költségvetési Szabadság Béli kollégának, aki elnökolni fog. Köszönöm szépen, szívesen átveszem az ülés vezetését. Van időnk 19 óráig, tehát körülbelül 40 perc ezért gyorsan meg is kell kezdenünk a munkát. Először a két jelentéstevő kapja meg a szót, az én listámon Pedro Silva Pereira, az első. Kedves Pedro, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is hadd mondjak köszönetet a társjelentéstevőmnek, Vladimir Mankának, a kitűnő előkészítésért ezen munka esetében, amit az úgynevezett európai ala, valuta alappal kapcsolatban végeztünk. Az elképzelés az az, hogy egy egyfajta európai valuta alapot hozunk létre. Ez nem egy új ötlet, ezt már többször megvitattuk az elmúlt években. gazdasági és monetáris unió megreformálása kapcsán is. A legutóbbi javaslat, amelyel 2011. decemberben a bizottság élt, az európai a valóta alapra vonatkozólag, ez üdvözlendő. Ez fontos módon hozzájárul a vitához, és le kell vonnunk a tanulságot a pénzügyi válságból, erősíteni kell az eurózónát azzal, hogy erős eszközöket hozunk létre, amelyekkel a tagállamokat lehet segíteni, ha kell, így biztosítván gazdaságaink stabilitását egy esetleges eh, jövőbeli szimmetrikus-aszimmetrikus sokkok esetében. Ahogy ez a jelentés tervezetünkben is áll, az európai pénzügyi stabilitási eszköz létrehozása, illetve később a stabilitási mechanizmus létrehozása a vitatott eh, kormányközi jellege mellett fontos lépést jelentett ahhoz, hogy létrejöjjön eh, egy európai válságkezelési mechanizmus, amely pénzügyi segítséget lehet nyújtani számos európai országnak. Most már azonban ezt az ideje annak, hogy mindennek a reformjáról is beszéljünk, és az Európai Parlament időszerűen hozzájárul ehhez a vitához a jelentés tervezet, amelyet ma beterjesztünk, ambiciózus, még gyakorlatias és figyelembe veszi a jelenlegi politikai helyzetet, ügyelvén a hosszú távú elképzelésekre is. Ezért a reformmal kapcsolatos javaslatunk két lépcsős, fogható eredményeket kell elérni rövid távon, másrésztről viszont a parlament prioritásait leszögezzük közép és hosszú távra. Szeretnék rámutatni itt arra, hogy a parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy ezt a közösségi um, jogba is rögtani kell, azt is biztosítani kell, hogy a monetáris kérdések egyértelműen az Európai Központi Bank kezében maradnak, szeretnénk, hogyha megváltoztatnánk az intézmény nevét, és Európai Valuta Alap helyett Európai Stabilitási Alapnak neveznénk ezt. Úgy gondoljuk, hogy sokkal szigorúbb ez az elnevezés, és ezzel el lehet kerülni a félreértéseket a kompetenciák szétosztása kapcsán a monetáris politika továbbra is az Európai Központi Bank kezében marad. Ezen kívül azt is kértük, hogy legyen egy backstop az egységes szanálási mechanizmus esetében, ezzel is erősítvén a banki uniót. Az Európai Stabilitási Alap által nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ki kell teljesíteni az Európai Betét Garancia rendszert is. Úgy gondoljuk, hogy ezzel az egységes szanálási alappal ezt meg lehet tenni a lehető leghamarabb végezetül. Azt is biztosítani kell, hogy ne csak a bankok meg megmentésre legyen szó az elszem kapcsán. A fő feladata ennek, hogy súlyos gazdasági sokkok esetében támogassa a tagállamokat. Azt is le kell szögezni, hogy nem lesz megkettőződés vagy átfedés a különböző testületek munkája között, illetve a fiskális felügyelet között, amit már az Európai Bizottság végez. Végezetül, elnök úr, úgy véljük, hogy rövid távon van még lehetőség arra, hogy javítást érjünk el. Az Európai Stabilitási Mechanizmus és a parlament között, legalábbis a demokratikus elszámoltathatóság legitimitás kapcsán van egy együttműködési memorandum az ESM, illetve az Európai Parlament között, ez mélyítvén az intézményközi közé együttműködést a gazdasági koordináció tekintetében az eurózónában. Ezek a javaslataink, és várjuk a vitát a kollégáinkkal, hogy pozitív módon hozzájárulhasson az Európai Parlament ez rendkívül fontos vitához, amely az Európai Gazdaság és Monetáris Unió reformjáról szól. Elnök, köszönöm szépen, akkor most megadom a szót a budget részéről Manka úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni kollégámnak a... Meg szeretném köszönni Pedro Ferreira kollégámnak az együttműködést. Nagyon jól foglalta össze a dosszié lényegét. Szlovákiában, az én szűke pátriámban az Európai Stabilitási Alap miatt bukott a kormány. Szavazás volt arról, hogy támogassuk-e az euróválságba csúszott Görögországot. Most meg kiderül, hogy ha akkor ezt a mechanizmust nem hoztuk volna létre, akkor mi gazdaságunk is nagyon nagy kárt szenvedett volna. Egy erő, erős eurózóna nem csak a tagok számára, hanem az egész EU számára nagyon fontos. Ez egy nagyon nagy tanulság minnyájunk számára. Nem külön-külön kell a csatáinkat megvívni, hanem közösen kell fellépni. Ezek az elaprózódott, atomizált külön csaták veszélyeztetik az eurózóna működését, a populizmus és a szélsőségek ellen a szolidaritás és a szorosabb együttműködés pártján állunk. Hogyha megvizsgáljuk ezt a dossziét, és ezt költségvetési szempontból világítjuk meg, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi stabilitási mechanizmus ugye az tagokra, az erőzemnak tagjára vonatkozik, illetve az új alap, melyet létre akarunk hozni, segíteni a stabilitás megteremtését. Ez az alap, melynek létrehozásáról szó van, külön ö, finanszírozással rendelkezne, külön költségvetéssel rendelkezne. Nem kell tehát, hogy a 7 éves költségvetés elfogadáshoz kössük ezt a vitát. Az előadó azt mondta, hogy a kormányközi megoldás, amely idáig működött, kizárólag kivételi helyzetekben működhet, állhat fenn, közösségi módszerre van szükség, és az előadó támogatja ezt, hogy az intergovernmentális kormányközi szintről közösségi szintre lépjünk át. Még egyszer mondom, nem az EU költségvetéséből finanszíroznák ezt az új alapot, hanem a tagállamok külön töltenék fel ezt. Mindez pedig azt jelenti, hogy a költségvetési szabályokról szóló rendelet erre a szakterületre közvetlenül nem vonatkozna. A létrehozási jogszabálynak ugyanakkor az új alap minden szabályát, működésének szabályát tartalmaznia kellene. Bevezetőképpen ennyit akartam költségvetési szempontból mondani, és kíváncsian várom a vitát. Köszönjük szépen! Halljuk az árnyék jelentéstevőket. Először is a néppárt nevében, a bügy szakbizottság nevében Femden Kendelár kollega, aztán Murezsán kollega a költségvetési szakbizottság nevében nagyra értékelném, hogyha két percre tudna korlátozni magát. Köszönöm szépen, mindent megteszek annak érdekében, hogy röviden és gyorsan beszéljek. Köszönöm szépen a jelentés tervezetet, az európai stabilitási mechanizmust valóban meg kell valósítani, és teljes értékű európai valóta alapra van szükség annak érdekében, hogy spekulásra támadhassák az európai piacot. Számunkra vannak olyan kérdések, amelyeket hangsúlyozni kell, ötöt szeretnék ebből kiemelni. Először is az Európai Néppárt számára fontos az, hogy az EMF-ben legyen egyfajta válság megelőzés, persze a szanálással, hogy ezeket kéz a kézben jár. Megfelelő támogatásra van szükség a strukturális reformokra. Másodszorban nagyon fontos az is, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy amikor az EMF pénzügyi támogatást ad, akkor azt mindig kötni kell nagyon fontos befektetési elvekhez. Ezt nem eléggé hangsúlyozták ki a tervezetben. Harmadik pont, nagyon fontos a növekedési stabilitási paktum betartása, annak érdekében, hogy megfelelő fiskális büfereket építsenek ki. A C preambulum bekezdésben nem látok erre való utalást, illetve a tagállamok felelősségére történő utalást. Negyedik pont az ellenőrzésről. Az egyik legfontosabb oka annak, hogy az ISM-et vére kell hajtani az IMF-ben, az az, hogy még jobban kell az ellenőrzést növelni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is itt ellenőrizhessen. Pozitívnak tartom azt, hogy a jelentéstevők is így gondolják, de a nemzeti parlamentek hangját is meg kell hallgatni itt, és ezt szeretném látni a tervezetben. Az EMF a nemzeti EMF-et nem érintetik a nemzeti parlamentek, de néhány tagállamban kell egyfajta jóváhagyás a parlament részéről. Ezért nagyon fontos az, hogy ezt is megemlítsük. Utolsó pontom, az ötödik, nagyon fontos az, hogy az EMF igazgatóját az Európai Parlament válassza ki, és eh, ez az igazgatónak, az Európai Parlamentnek kell jelentenie. Végezetül, elnök úr, vannak még pontok, amelyeket tovább kell ki építeni, például az illetékességi körök behatárolása, hogy ki fog ezért fizetni. Ezek olyan témák, amelyekről még bizonyára fogunk megbeszélni. beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Siegfried Muresán kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a két társ előadónak. Nagyon kiegyensúlyozott jelentés sikerült létrehozni, mely figyelembe veszi ezen nagyon fontos ö, témában a különböző véleményeket. Néhány észrevételt szeretnék tenni. Nagyon fontos, hogy az MF megfelelő tűzerővel rendelkezzen, hiszen hitelessége attól függ, hogy még egyszer mondom ezt a metaforát, kellő tűzerővel rendelkezik-e, tehát tisztázni kell félreérthetetlen módon, hogy hogyan töltjük fel ezt az alapot pénzzel. Úgy, hogy a piaci szereplők igényére is figyeljünk, és azt is világosá kell tenni, hogy a tűzerőt csak rendkívüli helyzetben szabad tüzelésre használni. Ez egy rendkívüli alap, egy rendkívüli eszköz. Az Európai Monetáris Alap a válság megelőzést kell, hogy szolgálja. A, a rendkívüli helyzetekre van, de a válság megelőzést egy jó struktúra, egy kiegyensúlyozott költségvetés szolgálja hogyha például valaki ezt mondja, hogy egy új kórházat építenek eh, a sarkon, ez nem azt kell, hogy jelentse, hogy egyből beteggé eh, betegségbe zuhanok, meg betegszem csupán azért, mert van ott egy költségvetés. Magyarra mondva a tagállamoknak ugyanúgy meg kell tennie az előkészületeket, eh, a metaforát folytatva, ugyanúgy el kell menni a terembe, az edzőterembe, sportolni kell, egészségesen kell étkezni, magyarul a tagállamoknak felelősség teljes költségvetést kell elfogadni. A hatékonyság, az elszámoltathatóság nagyon fontos szempontok az Európai Parlament számára, ráadásul ez úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek szerepét még tisztázni kell a jogszabálytervezetben. Figyelembe kell venni az alkotmányos korlátokat, amelyek bizonyos tagállamokban fennállnak. Ezen felül meg kell vitatnunk a harmadik államok részvételét ebben a pénzügyi alapban, így megőrizve az Európai Unió egységét, és jelzést adva az eurozónán kívüli országoknak, azt jelenteni, hogy az új és régi tagállamok közötti megosztottság tüzére öntenénk olajat, tehát én igenis amellett vagyok, hogy az Európai Monetáris Unión kívüli Európai Uniós tagállamok is részt vehessenek eh, ebben az alapban. Köszönöm a két társadalmi és mindent megteszek, hogy jobb jelentés jöjjön létre. Köszönöm. Köszönöm. Kölmed úr az ECR részéről a Költségvetési Szakbizottság árnyék többé. Köszönöm szépen, elnök úr! Elismerem, hogy a két árnyék előadó, előadó szorgalmasan dolgozott, és ezzel már is a dolog lényegére térek rám egy európai valuta alap épp teljesen fölösleges. Hogyha az euró egy sikertörténet volna, akkor ez szükség volna, de hogyha azt mondom, hogy az euró megcsődött mondott, akkor mindig azt mondjuk, hogy az euró siker. Hát akkor miért volna szükség ezekre az eszközökre? Tíz éve az euró megmentési politikáját fabrikáljuk, és további évekre akarjuk ezt meghosszabbítani. Nem akarom, nem látom, nem ismerem fel, hogy mi értelme van ennek. Hogyha az eurót stabilizálni akarjuk, akkor biztosítsák, hogy a Maastrichti szerződés kritériumait mindenki betartja. betartsa. Ez volna a stabilizáció. De hogyha most kiszorítjuk a látómezőnkből azt a tényt, hogy hatalmas vesz, veszélyek mutatnak itt, mutatkoznak itt. Eh, Németország eh, tekintetében a rossz hitelek egy milliárd, egy ezer, ezer milliárd euró tehetnők, egy billió euróra, vagy az Európai Központi Bank um, nulla kamat politikát folytat, államkötvényeket vásárol, és ez mégsem segített. Miért nem? Azért, mert az eurónak egy inherens nehézsége van. Sajnos az eurózóna nem minden tagja alkalmas arra, hogy a zóna tagja legyen hogyha most állítólag néhány milliárd euróval ezzel az alappal tényleg meg lehet gyógyítani az európai, az eurozónát, akkor ez egy állítás, amelyben nem tudok hinni. Köszönöm szépen. A liberálisok árnyék jelentős többői éppen megjöttessék, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Mondjuk Linz képviselő, az előttem szóló mondandójának csak egy részét hallottam, azt mondta, hogy egy billió a Targets 2 tekintetében Németországra lesekedő veszély. Hát én nem látom ilyen kritikusan ezt a dolgot. Tudom, hogy az euró nem, nem egy optimális zóna, ez nem egy új felismerés, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy az a megközelítés, hogy az európai stabilitási mechanizmusból egy európai valuta alapot hozunk létre, helyes, megalapozott és jó. Hogy hogyan hívják ezt majd a jövőben, nem tudom. Valószínűleg európai stabilitási mechanizmusnak hívják majd a jövőben is, de hát ez egy részletkérdés. Mert ezzel nem kell újra auditáltatnia magát annak érdekében, hogy nemzetközileg elismerjék. De hát ez most csak egy részkérdés. Én magam ugyanakkor sajnálom, hogy a korábbi ígéretek ellenében az új ESM vagy Európai Valuta Alap mégiscsak kormányközi szinten marad meg. Nem kerül be a közösségi jogba. Már pedig ezt ígérték nekünk, hogy kikerül az intergovernmentális szintről, és közösségi intézmény válik belőle. Hát én bíztam abban, hogy a tagállamok betartják ezt az ígéretet, már pedig ez egy jó jelzés lett volna a világnak, a tekintetben, hogy ez az alap bekerül a közösségi intézmények rendszerébe, és ezzel persze elszámolással tartozna az Európai Parlamentnek. Ne jelentse ez persze azt, hogy a alkotmányos jog alapján nálunk lévő, vagy egy nemzeti parlamenteknél lévő vétó jogot el lehessen lehetetleníteni, nem, nem szabad el lehetetleníteni, de az nagyon fontos volna, hogyha a közösségi jog szerint működne ez az alap, akkor függ, független legyen, legalább olyan független legyen, mint az Európai Központi Bank, ebben az esetben minden nemzeti érdektől és megfontolástól vagy pressziótól függetlenül tudná elemzéseit végrehajtani, és a szükséges, ha erre szükség volna, védelmi programokat meghatározni. A jövőben hogyha az európai valuta alapot funkcióval akarjuk ellátni, akkor nagyon fontos, hogy azt az elvet kövessük, segítségnyújtás igen, de csak akkor, hogyha szoliditást biztosítanak a tagállamok. A szolidaritás ára a szoliditás. Hogyha valaki nem tartja be ezeket a kötelezettségeket, akkor a valuta alap rendelkezzen a szankció kivetésének lehetőségével. És ne a bizottság dönthessen erről, amely, mint ahogy ezt ideig is láttuk, gyakran nehézkes bizonyos operatív döntések, amúgy jogszerű büntetések meghozatalában és kivetésében az is nagyon fontos, hogy világossá tegyük, hogy nem arról van szó, hogy mindenfajta biztosíték nélkül az adófizetők pénzét valami fajta rosszul gazdálkodó tagállam megmentésére használnánk fel. A no bailout klauzula továbbra is érvényben maradt. Tehát, kérem fejezze be, igen, mindjárt befejezem. Egy szóval, a hitelezőknek is részesedniük kell abban az esetben, hogy egy hitelből rossz hitel válik. Nem szabad, hogy az adófizetők fizessék a, a kárt. És az állampapírok beosztását a jövőben nem fogják annyira privilegizálni, magyarán mondva tőke hátralékkel kell rendelkezni az állampapíroknak, ez pedig oda vezeti, hogy a bankok óvatosabban vásárolnak majd fel portfóliójukba állampapírokat. Ez pedig azt is jelenti majd, hogy az államok arra szorulnak rá, hogy szolid gazdálkodást folytassanak, hiszen csak ebben az esetben tudják majd a piacról finanszírozni magukat. Nem volt itt a vita elején, ahol arra kértem mindenkit, hogy két percben korlátozza a felszólalását. Most a liberális kollégával nagyon-nagyon türelmes voltam voltak éppen tehát abból profitált, hogy több árnyék jelentéstében már nincs itt a teremben. Ilyen módon azon kollégákat, akik még szót kértek, azoknak is megadom a szót, ez pedig egyedül Beresz asszony, tessék. Köszönöm. Látjuk a vitából, hogy eléggé eltérőek az átláspontok, mindenki keresi a megállapodást, a megoldást, és kitart az álláspontja mellett, ami eléggé ideológikus, és ami nem veszi figyelembe szerintem egyfelől azt, hogy hogyan is tudunk ebből a válságból kide, kikerülni, amely egyáltalán arra kényszerített bennünket, hogy ezt a stabilitási mechanizmust létrehozzuk, és ami másfelől a stabilitási mechanizmus működtetése során szerzett tapasztalatokat felhasználhatóvá teszi ezen a területen is. Én azt gondolom, hogy ezt a stabilitási mechanizmust közösségi keretbe kell integrálni, én azt javaslom, tehát akkor, amikor az majd időszerű lesz, hogy ezt a célkitűzést ezzel hagyjunk fel stratégiai eh, dologról van szó. Draghi az úr is mondta a közelmúltban, eh, hogy el kell kerülni azt a, eh, azt a zavart, amit az okoz, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki a monetáris jogköröket gyakorolja. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy fontos megjegyzés volt a részéről. És itt az Európai Parlament is szerintem emellett leteheti a garast. Van egy Európai Bizottság, amely kezdeményezési monopóliummal bír, és a tagállamok költségvetését is ők felügyelik, ők ellenőrzik. Azt gondolom, hogy ez kell, hogy a vezérfonalunk legyen. az, hogyha beintegráljuk ezt a stabilitási mechanizmust a közösségi szintre, akkor, akkor abból nem lesz probléma, de azért figyeljünk arra, hogy a legitimitása az intézményeknek fennmaradjon. Dynamique. Sur les fonctions, finalement. Ami pedig a működését illeti a dolognak, ehhez már keveset tudok hozzátenni. E, tudjuk a stabilitási mechanizmusról, hogy az e, e, egy részt vesz a szanálásban, és backstopként hat. Complémentaire dont l'Union économique et monétaire a besoin. Et je voudrais simplement dire... Aminek a monetáris politikának szüksége, szüksége van. Figyeljünk oda azokra is, hogy vannak olyan országok, amelyek nem tagjai az eurozónának. Az eurozóna nem egy eh, zárt klub, mindenki vállalja a felelősségét. A nem zóna tag országoknak is eh, a Brexit kapcsán ki kell mondaniuk azt, hogy hogyan lépnek majd be az euróba? Ezt a kérdést még nem tették fel nekik, miközben e, ez félreviszi a mi vitánkat. Az eurozóna tagállamai e, és a nem tagállamok is e, az az érdekünk, hogy ugyanannak a zónának tagjai legyünk. Tudom persze, hogy nehéz csatlakozni, de itt most nem csak költségvetési szabályokat kell betartani, hanem be kell lépni a közös pénzbe. A bizottság is amennyiben kívánja, hozzászólhat ehhez a vitához. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok hozzászólni, ha lehet. Köszönjük szépen. A bizottság nagyon hálás azért, hogy támogatják a javaslatunkat, legalábbis ezt fejezték itt, illetve a jelentéstervezetben. A jelen, az javaslatban is kifeje, kifejtettük azt, hogy az EMF-nek van szerepe, és fontos szerepet játszhat az eurozóna válság kezelésében. Úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy ezt a nagyon fontos kormányközi eszközt a közösségi keretbe helyezzük át, és ezért született meg ez a javaslat feljegyeztük azt a célt is, hogy egy sokkal gyakorlatilasabb megoldást kell bevezetni. És javasolni kell egy átmeneti állapotot, ami nincs megfelelő támogatás arra, teljes mértékben átvigyük ezt a, az unió keretébe. Ha megnézzük a javasolt intézkedéseket, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy van egy dokumentum, amelyet nemrégiben adott ki az ESM, illetve a bizottság, és a közös álláspontunkat tükrözi ez azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az ESM-et még tovább erősíteni a külső programmunka keretében. Ezt a dokumentumot az ESM, illetve a bizottság honlapján is közreadtuk. Ebben a dokumentumban Támogatjuk azt is, hogy az átláthatóságot, a elszámoltathatóságot az ISM esetében növelni lehessen. Ez megfelel annak a célkötőzésnek, amit a javaslatokban is elmondtuk, és ez megfelel annak az ajánlásnak, amit a jelentés tervezetükben is olvashatunk. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatjuk azt az elképzelést, hogy tovább kell erősíteni az ESM átláthatóságát, elszámoltathatóságát, még akkor is, hogyha ez egy kormányközi eszköz. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Akkor ezzel kimerítettük a hozzászólók listáját. Most még adok időt a két e, jelentéstevőnek, hogy hozzászóljanak, hogyha akarnak. Manka úr. Pereira úr, akkor tessék. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért. Örömmel látom, hogy a jelentés tervezetet kiegyensúlyozottnak tartják. A célunk az az volt, hogy pozitív hozzájárulást tegyünk ehhez a vitához az ESM reformja kapcsán, és pontosan ezért javasoltuk ezt a két lépcsős megközelítést. Hosszú távon koncentrálni kell az ESM eh, EU jogi keretébe történő behelyezésére, rövid távon pedig az ESM reformját kell támogatni megfelelve eh, a decemberi csúcs találkozó elményeinek. Itt lesznek majd döntések erre vonatkozólag. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a problémák egy része, amit említettek, azok jelenleg még nem léteznek. Beszéltek arról, hogy az ISM-nek kormányközi jellege van, hát ez nem fog megváltozni a közeljövőben, pont ellenkezőleg az első lépés ebben a reformban megtartja a kormányközi jelleget a nemzeti parlamentek részvétele az alkotmányos akadályok kérdése már megoldott. Lehet, hogy ez még gondot jelent akkor, amikor már ezt az EU jogi keretébe behelyezzük. A másik dolog a feltételességre vonatkozik, a tagállamok támogatására. A tervezetünkből egyértelmű az az, hogy az Európai Stabilitási eh, Alap főszerepe az az, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a tagállamoknak, de mindezt mindig a megfelelő eh, tagállami programok alapján kell megtenni. Tehát itt van a feltételes rendszer, a feltételesség ebben a javaslatban. Nagyon fontos az, hogy Egyrésztről létrejöjjön ez a pénzügyi backstop az egységes szanálási rendszer esetében, és ezzel hozzá lehetne járulni a banki unió kiteljesítéséhez, és javítani kell a helyzetet, a viszonyt, a stabilitási mechanizmus, illetve a jövőbeli stabilitási alap között, és az Európai Parlament között eh, az együttműködési memorandum fontos a két eh, intézmény között, ez fontos lépés lehet az elszámoltathatóság, illetve a demokratikus legitimáció szempontjából megfelelvén annak is, hogy tovább kell javítani a kormányközi együttműködést a gazdasági irányítás esetében az eurózónában. Köszönöm, elnök úr. Manka úr. Manka úr. Manka úr, köszönöm szépen e, a vitát, köszönöm a kollégák hozzájárulását, a pozitív visszajelzést, voltak kritikus hangok, és röviden ezekhez szeretnék e, reagálni. Azt mondták, hogy az euró nem volt sikertörténet. Szerintem emlékeznünk kell arra, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmusnak köszönhetően a valutánk, az euró sokkal ellenállóbb, mint e, korábban. Ugyanígy az állampolgárok támogatása ezen projekt esetében a legmagasabb szinten áll 2002 óta, tehát Európa tényleg erősebbé vált ezen válság után, és az erőfeszítéseink most már meghozták gyümölcsüket. Így reagálnék a kritikára az euró esetében. Még egy megjegyzés volt hogy sok mindent próbálunk bele gyömöszölni ebbe az alapba, ez nem így van. Mi ezt, azt a pénzt akarjuk felhasználni, amivel rendelkeznünk, és a mechanizmust az alapján fogjuk megvizsgálni, hogy valamit növelni kell, vagy sem, és az alapján uh, vizsgáljuk ezt meg. Mindenképpen velünk is konzultálni kell a, a parlamenttel. Másik pont. A szerződések értelmében Ez új alap nem szabad, hogy megkettőzön bármilyen más kompetenciát, bármilyen más EU intézmény részéről a gazdasági eh, irányítás tekintetében. ezt a jövőben is így lesz. Jogi szempontból a bizottság számára fontos lesz az, hogy az általános gazdasági értékelést eh, a tagállamok esetében úgy végezzék, hogy az megfeleljen az európai szemeszter szabályainak. Szeretném megköszönni azt is, amit elmondtak a megelőző intézkedésekről. Ez tényleg a kulcs, ezek a megelőző eszközök a legfontosabbak. Nagyon fontos, hogy legyen egyfajta eh, vészmegoldás azok számára, akik költségvetési szempontból eh, jól állnak, betartják a stabilitási eh, paktumot, nincsenek igazából bank problémáik, de mégis szükség van arra, hogy azok számára is segítségre, akik nem tudnak, nem, tudják, nem tartják be a szabályokat, és ezt a hitelt Görögország, Portugália, Ciprus kaphatják meg, de nekik intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyen a helyzetet lehet javítani, tehát hogy a kockázatok csökkenjenek, és hogy meg lehessen akadályozni bármilyen fajta más nehézséget, ami a finanszírozás esetében fennállhat. Köszönöm. Átadom társelnökömnek az ülés vezetésének lehetőségét. Köszönöm. Sok minden vezetni való már nincsen, csak a határidők január 9-e dél, január 29-én vizsgáljuk meg a módosítókat, az Ekombacsban 29-én szavazunk, és a plenárison februárban. A Bacs Ekon ülésem holnap 11 órakor folytatódik, most pedig lezárjuk ezt az ülést, és az Ekon Taxe 3 üléssel folytatjuk a Comex fájlal. Köszönöm, hogy eljöttek. Thank you.